ellenvéleményt, akkor a jegyzőkönyveket ezzel elfogadtuk. A Prvního bodu. Mielőtt eh, áttérünk az első napi rendi pontunkra, szeretném elmondani, hogy eh, fent a galérián a dél-afrikai parlament delegációja foglal helyet. Üdvözöljük őket! A dél-afrikaiak eh, azért vannak itt, hogy részt vegyenek a 14. interparlamentáris találkozón. Tehát szeretném üdvözölni Marie-Louise Fapsot, aki a Dél-Afrikai Köztársaság parlamenti közgyűlésének elnöke. Szeretném Tóla Staxi urat üdvözölni, aki a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, és a dél-afrikai parlament öt képviselőjét. Ahogy tudják, az Európai Unió és Dél-Afrika ugyanazokat az értékeket osztják, mint a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása. Kapcsolataink Dél-Afrikával intenzíven jól alakulnak, közös kihívásokkal szembesülünk, mint például a globális pénzügyi és gazdasági válság. Mélyítjük párbeszédünket, és szeretnénk intenzívebbé tenni együttműködésünket. A két érintett régió nem csak azért működik együtt, hogy a jelen válság hatásait enyhítse, hanem azért is együttműködünk, hogy olyan globális szerkezetet hozzunk létre, amely mindnyájunk hasznára válik. Tehát még egyszer üdvözlöm Önöket, kedves kollégák! Nyní již přistupme k pořadu našeho jednání. Tvoření Evropské služby vnější akce. Elmar Brock jelentése következik az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól. Ezt fogjuk meghallgatni délután és megvitatni.